úr által az Európai Hosszú Távú Befektetési Alapokról, és ezzel meg is adom neki a szót négy perc. Jó merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. A hosszú távú befektetési alapok létrehozása az első konkrét lépése annak, eh, hogy a pénzügyi eh, eh, lehetőségeinket a reálgazdaság felé, és azon belül is a hosszú távú befektetések felé akarjuk becsatornázni. Néhány hete azt látjuk, hogy felgyulladtak azok a jelző lámpák, amelyek a növekedést jelzik, csökkent az euró árfolyama és az olajára is, az Európai Központi Bank új politikája is megfelelő fogadtatásra talál alá, csak úgy, mint a Juncker terv. Ezeket az alapvető növekedési eh, lehetőségeket ki kell használnunk, ki kell használnunk a globális likviditást is, amelyik már szinte spontán módon Európa felé indult meg. Meg kell erősíteni a pénzügyi stabilitást, nyilván az Európai Bankunió, eh, Bankunión keresztül is, és eh, partnereinkkel kötött kötelezettségeinket is be kell tartanunk az Európai Unión belül. A tőke e, unió létrehozására vonatkozó e, kötelezettségeinket is teljesítenünk kell. E, ebben a vonatkozásban várták már hosszú ideje a hosszú távú befektetési alapok megszületését. A pénz nagyon sok pénz áll rendelkezésre a világon, ugyanakkor ebből kevés az, amely hosszú távú befektetési célokra áll rendelkezésre, és ezen belül is Európa nem túl vonzó. A nagy cégek konzervatív politikákat folytatnak befektetési területen, és Európán kívül fektetnek be, miközben a bankokat még, bankok még mindig az állami támogatásokat igénylik. Azok, akik hosszú távú befektetésekben gondolkoznak, nem feltétlenül rendelkeznek azokkal a forrásokkal, amelyek a szükségesek számukra, így optimálisan nem lehetett eddig bevezetni ezt a politikát. La création du nouveau véhicule. Új befektetési eszközökre van szükség, például a nem jegyzett cégek, vagy bizonyos jegyzett cégek vonatkozásában, valamint kockázati tőke eh, területén. Ezek eh, az alaptípusok lehetővé teszik, hogy a beruházások eh, kifussanak hosszabb ideig, később pedig lehetővé kell tenni azt is, hogy egyes típusú befektetők visszaválthassák a befektetett être commercialisés uniquement par des egyes eh, típusú befektetéseket eh, csak az alternatív eh, alapkezelők eszközöl. Géré pendant une durée déterminée. pendant még pedig határozott ideig. Sauf dans certaines circonstances. A befektetőknek pedig csak bizonyos körülmények között van lehetőségük visszaváltani a befektetési jegyeket. Fond passion, mais aussi... a, ami a szakmai befektetőket illeti, a pénzügyi eh, nyugdíjalapokat, eh, helyi önkormányzatokat, eh, és bizonyos lakossági befektetőket, ezeket célozzuk meg. Azt javasoljuk, hogy kiegészüljön ezzel a lehetőséggel a befektetési lehetőségek tárháza, és ezzel is hozzájárulunk a versenyképes. Mulțumim, orok pe Köszönöm szépen. Vesztegel biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Az Európai Bizottság üdvözli a konstruktív megközelítést, és azt hiszem, hogy Lamaszúró szavai mindenkit meggyőztek. Üdvözlöm a jelentéstevő munkáját. Grácátoron Kopoló asszony munkája, munkája előtt is fejet hajtok. Különösen hálásak vagyunk azért, hogy a parlament kompromisszumkész volt olyan kérdésekben, mint az európai beruházási kvóta, amelynek az a célja, hogy az európai hosszú távú befektetési alapokat létrehozza olyan formában, amely mind a vezetők, mind a beruházók számára vonzó. Az európai hosszú távú befektetési alapok különböző eszközöket karolnak fel, infrastruktúra, valós eszközök, más hosszú távú projektek, tő, tőzsdén jegyzett, nem jegyzett cégek, tőzsdén jegyzett KKV-k mintegy félmillió euróig, illetve az intellektuális tulajdon. A beruházók hozzáférhetnek így nagyobb skálájú eszközökhöz, mint eddig, még hozzá szabályozott keretek között. Ezért nagyon fontos elemét képezi ez a pénzügyi uniónak, és a reálgazdaságot finanszírozza. Ez a rendelet az egyik első konkrét tanú, tanúbizonysága a tőkepiacokkal való munkánknak. A magánbefektetők így hosszú távra tervezhetnek, Eddig egy széttöretezett piaccal kellett szembenézniük, ezért nehéz volt befektetéseket eszközelniük egy tagállamban, illetve Európai Unió szerte. Természetesen ez korlátozza a magánberuházást, amely növekedést, illetve munkahelyeket teremthet. A hosszú távú beruházási alapok pontosan ezt a problémát kívánják orvosolni, egységes szabályokat kívánnak létrehozni, amely minden beruházó számára lehetővé teszi, hogy hosszú távú projektekbe, cégekbe és KKV-kba ruházzon be. Ezért egy valós, igazi ö, unió, ö, uniót hoz létre. Hosszú távú tőke kötelezettségvállalásokat jelent a beruházók számára, és önök is nagyon jól tudják, hogy pontosan erre van szükség. Ahogy a Lamaszúr úr is elmondta, most az euró csökken, az energia árak megfelelőbben alakulnak, ugyanakkor azonban szükség van a beruházásokra. 1500 milliárd és két ezer milliárd euró nagyjából az intervallum 2020-ig az infrastruktúrás projektek finanszírozására. Az európai hosszú távú befektetési alapoknak nagyon fontos szerepe van itt, illetve a gazdaság más területén, ahol hosszú távra elkötelezett tőkére van szükség. A piacalapú finanszírozás így valósítható meg, azonban ezzel nem zárjuk ki a bankok szerepét a hosszú távú finanszírozásban. Továbbra is nagyon fontos szerepet vállalnak a bankok a hosszú távú üzleti vállalkozások és projektek finanszírozásában. Így a hosszú távú európai beruházási alap ezt a tevékenységet egészíti ki. A tanács és a parlament mindig is egyetértett abban, hogy a KKV-k rendkívül fontosak az európai gazdaság számára, illetve őket mindenképpen be kell vonni eszközként ebbe a folyamatba. Ezért szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek, azért, hogy a fizikai, illetve a szellemi tulajdonokat is bevette ebbe az anyagba. A kutatás és a fejlesztés rendkívül fontos a gazdaság számára, finanszírozásra van szükség, ugyanúgy, mint a fizikai infrastruktúra esetében. Mindenféle beruházó, magánbefektető, illetve nagyobb intézmények, mint a biztosítók, a nyugdíjfolyósítók, mind hozzáférhetnek a hosszú távú európai beruházási alaphoz, és ez mindig is első számú eleme volt a bizottsági javaslatnak a magánbefektetők számára történő hozzáférés nagyon fontos, és ezzel hozhatjuk meg a kellő eredményeket. Köszönöm tehát a támogatásukat, illetve a biztosítékokat is, amelyek fél millió eurós küszöbértéket határoztak meg, és a megtakarítások maximum 10%-át lehet ezekbe az alapokba tenni. Magánbefektetők esetében köszönöm szépen a figyelmüket. Csinoi. Köszönöm szépen. Most pedig még mielőtt folytatnánk a vitát. Arra kérném a kollégákat, hogy tartsák tiszteletben az időkeretet. Emlékeztetném önöket arra, hogy szavaznunk kell fél tizenkettőkor, és és a Jordán uralkodót is várjuk. Most a Danuta Hübner kapszót. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony, tisztelt kollégák! A magánbefektetések és a közbefektetések is évente csökken, évek óta csökkennek Európában, holott növekedésre van szükségünk. Éppen ezért minden követ mozgatunk a parlamentben, hogy a tettek mezeire lépjünk a Juncker féle befektetési csomaggal. Éppen ezért ennyire sürgős a hosszú távú befektetési alapok megteremtése, és gondoskodnunk kell arról, hogy a tőkepiac uniója valóra válik, a szolgáltatások is a hosszú távú befektetéseknek kedvezzenek. De annak érdekében, hogy a pénz oda menjen, ahol növekedésre van szükség, megfelelő keretre van szükségünk. Évek óta törekszünk a pénzügyi stabilitásra, most azt kell bizonyít, biztosítanunk, hogy a pénzügyi stabilitás mellett lehetséges a növekedés ugyanakkor a befektetések nem fognak nőni egyik napról a másikra, megfelelő környezetet kell ehhez teremtenünk, elmozdítva a szabályozási akadályokat, amelyeket a közelmúltban teremtettünk, például a szolvencia kettővel, és a tőkepiacokon a hiányosságokat orvosolnunk kell. Számomra az üzenet egyértelműnek tűnik. Hosszú távú pénzügyi stabilitáshoz közös erőfeszítésre van szükség az összes résztvevő részéről, a közvetítők és a felhasználók részéről is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kofod képviselő két percben. Thank you so much, uh, Mr. President. Köszönöm. Elnök úr, az SND árnyék előadójaként az volt a fő célom, hogy egy olyan uh, alaptípust hozzunk létre, amely a reálgazdaságot támogatja, és azt gondolom, hogy ezt sikerült elérnünk. A hosszú gazdasági válság és a befektetés elmaradások azt mutatják, hogy Szükség van olyan alapokra és befektetésekre, amelyek növekedést és munkahelyeket teremtenek. Juncker úr egy beruházási tervet, tervre javaslatot. Ehhez nagyon szépen csatlakozik vagy illeszkedik a hosszú távú befektetési alapokról szóló szabály. Ezek az alapok gyakorlatilag egy befektetési eszköz, amelyek hozzájárulhatnak a reálgazdaság finanszírozásához. Például olyan szervezetekre gondolok, amelyek, mint a biztosítótársaságok vagy a nyugdíjalapok hosszú távú befektetéseket keresnek. A cél az, hogy intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést hozzunk létre Európában. Ez azért fontos, mert nem csak gazdaságilag stabil Európát szeretnénk, hanem hanem azt szeretnénk, hogy ezek a befektetési alapok a fenntarthatósághoz és a gazdaság zöld átalakulásához is hozzájárulnának. Pozitív eh, társadalmi hatásuk lenne eh, egész Európában. Olyan Európára van szükségünk, amely vezető szerepet játszik a zöld, fenntartható eh, befektetések területén. Olyan zöld növekedésre van szükség, amely nem arról szól, hogy a kifizetetlen számlákat az utókorra hagyjuk. Éppen ezért fontos az, hogy a lakossági és szakmai befektetők is kihasználják azokat a lehetőségeket, amelyek ezek az új alapot teremtenek. Köszönöm. Osok úr kap szót. Egy perc. Panie przewodniczący, panie panowie. Uważam, że Komisja Europejska słusznie pragnie zachęcić inwestorów. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, úgy érzem, hogy az Európai Bizottság megpróbál, megpróbál mobilizálni a tőkét, és hozzáférhetővé tenni beruházók számára, akárhol is éljenek. Ezek az alapok ideális esetben a növekedést fellendítik, illetve a kutatás és a fejlesztés céljait szolgálják a hosszú távú befektetési alapoknak hála a befektetők számára lehetőség nyílik arra, hogy a tőkéjüket mind az Európai Unió határain belül, illetve azon túl befektessék. Ez az anyag rugalmasságot biztosít a befektetők számára, és ez rendkívül fontos a jelenlegi beru, alacsony beruházási szint esetén. Do minute varok. Köszönöm szépen, de Bakker úr két percben. Köszönöm, és köszönöm úr úrnak is. Azt hisz, és a tanácsnak, a bizottságnak, hogy tető alá hoztuk ezt az anyagot. Úgy gondolom, hogy a piacon is működőképes lesz ez a kompromisszum, ami nem mellékes. A tőkepiaci unió, amiről beszélünk, azt hiszem pont a diverzifikálásról szól a befektetők és a vállalkozások szempontjából, hiszen ez utóbbiak igénylik a finanszírozást, és mi most azt mondjuk, hogy az intézményi befektetők számára teremtünk egy alapot, amely által hosszú távú befektetéseket összközölhetnek, nem csak infrastruktúrális projektekbe, KKV-kbe, tőzsdén nem jegyzett vállalkozásokba. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezzel a befektetők számára biztosítjuk azt a sokszínűséget, amit igényelnek. A vállalkozások számára és ez egy új eszköz, hogy új forrásokat teremtsenek elő, stabil, részvényesi bázist alakíthatnak ki, ez pedig fontos a vállalkozások számára. De természetesen természetesen a munkát még nem végeztünk el, a pudik próbálja az evés, úgyhogy a vállalkozások, a bankok, a lakossági befektetők is kellő finanszírozással kell, hogy hozzájáruljanak ehhez, és a gazdaságok versenyképesebbé kell, hogy váljanak, hogy több termék álljon rendelkezésre. És végezetül fontos szerintem az is, hogy továbbra is gondoskodjunk arról, hogy a tőkepiaci unió szilárdabb alapokra helyez, helyeződik egyenlő feltételeket kell teremtenünk az adózás, az inszolvencia tekintetében. Hill biztos javaslatával majd foglalkoznunk kell az elkövetkezendő hetekben és hónapokban. Tehát szerintem, amit itt megteremtettünk ezen alapokkal, majd befektetőket vonz hosszú távra, és több finanszírozási opciót nyújt a gazdaság számára, mert erre van szükségünk több befektetésre, több növekedésre, és több munkahelyre az európaiak számára. Köszönöm. <coughs> Köszönöm. Most pedig megadom a szót Urban Crespo úrnak egy perc. Estimados... Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Ez a befektetési alap, amelyet előteremtett a bizottság, most csodákra lesz képes, úgy tűnik 21 milliárd közpénzt fog előteremteni, a többi pedig magánberuházás lesz. A fő termékek között szerepel az Európai Hosszú Távú Befektetési Alap, amelyel magánszemélyek és intézmények is kereskedhetnek. Ugyanakkor a szabályozás, amelyet prezentáltak, nem nyújt kellő biztosítékokat, nem nyújt garanciákat a befektetők szempontjából túl sok a kiskapu, a spekuláció és a kockázati tőke érdekében. Nem kockáztathatjuk meg azt, hogy elvesznek az egyéni befektetők megtakarított pénzei. Hazámban is katasztrofális példákat láthattunk, amikor is az egyéni befektetők nagyon ígéretes termékekbe fektettek be, ugyanakkor a kockázatok miatt több tízezer személy csődbe ment. Tisztelt képviselők! Egyfelől nagyon nagyra törő ez a hamis New Deal, amit ugye Juncker tervként ismerünk, de ez nevetséges, hogyha ezzel akarjuk fellendíteni a közösségi gazdaságot, amely teljesen vérszegény lett a neoliberális politikák miatt. Ugyanakkor bízunk abban, hogy olyan termékek, mint az ELTIF három év alatt fellendítik a gazdaságot, ez nem hiteles. Az intézmények részéről nem szabad ezt a fajta kaszinó kapitalizmust éltetnünk, és ezzel csak új spekulációnak kedvezünk, teszünk, miközben a, az emberek megtakarításaival játszunk. Um, Domnul Lamberts. Uh, Lamberts úr következik. De szekund. Három perc. Három és fél. Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Euh, uh... Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Európa gazdag uh, kontinens uh, gazdasági, pénzügyi szempontból is, nem csak kulturálisan és történelem szempontjában. Mégis uh, nem ruház be, Európa nem fektet be a jövőbe. Hogyha azt mondjuk, hogy beruházásra van szükség, akkor ez azt jelenti, hogy emberi, materiális és pénzügyi eszközökre van szükség, ezek beruházására, illetve beszéltünk az energiai átalakításról, az energiaunióról, beruházni kell az oktatásba, a kutatásba, az innovációba, illetve a versenyképességbe valamint a természeti erőforrások fenntartásába, valamint a szociális kohézióba is. Mégis ezen beruházások nem történnek meg. Miért? Miért nem valósulnak meg? Azért, mert mintegy 20 éve egy egységes dogma érvényesül, ez pedig a profit maximalizása rövid távon. 20 évnyi deregulációról beszélünk pénzügyi téren, egyetlen egy logika által vezérelve, ez pedig a profit maximalizálása a beruházó számára. És mit jelent ez? A beruházó, a bank, a beruházási alapok, a biztosítók, akik idézőjelbe beruháznak egy mikromásodpercre a társadalomba. De hogyan beszélünk ilyen beruházásokról, beruházókról, hogyha nem akarnak még öt évben sem gondolkodni, öt éves távlatban. Tehát ezekre a kérdésekre kell választ adnunk. Mit tehetünk? Lamaszúr úr szövege jó irányba halad, de nem teljes mértékben, nem teljes szerénységgel, hiszen megpróbálja a befektetőket vonzan, bevonzani és hosszú távú munkára kényszeríteni. De a tanács az európai beruházási kvótát elutasította, azt mondtuk, hogy szükség van erre a címkére, a hosszú távú beruházás alapra, és ehhez 60%-ban Európába kell beruházni a tanács számára. Ez vörös vonal volt, ezt nem akarta. Mit akar a tanács? a beruházót akarja előtérbe helyezni, vagy pedig az európai beruházásokat. A kvóta visszautasításával szerintem a tanács nagyon jól mutatja, hogy hol áll. Hogyha valóban fel akarjuk élénkíteni az európai beruházást hosszú távra, akkor más intézkedésekre is szükség van először is. Külön kell választani a beruházási bankokat a, a többi banktól, hogyha a bankok egyetlen egy dolgot tesznek, ez pedig a reálgazdaságba ö, hiteleznek. Nagyon fontos, hogy ide történjen a beruházás, és ehhez megfelelő pénzügyi eszközökre van szükség, amelynek egy és csak egy célja van, ez pedig az, hogy ö, ö, hosszú távra gondolkodjon, ne pedig, ne pedig rövid távon próbálja a profitot maximalizálni. A Juncker tett 13 milliárd eurót javasolt, illetve ajánlott fel, ez pedig százada, egy század százaléka a, a adócsalások adócsalások összegének. Köszönöm. Kékkártyás kérdést kap Eterics úrtól. Vállalja? Uh, Köszönöm. És mindig el szokta fogadni a kék kártyát, amiért hálás vagyok. Az önbeszéde gyakorlatilag ugye arról szólt, hogy állami beruházások, állami pénzek, nem tudom, egyetérte azzal, hogy ugye ő most kritizálta a magánhasznot, de azért a magán haszon és a magán vagyon termelés nélkül e, ugye az államnak az erőforrásai sem léteznének. E, nem gondolja, hogy a magánvagyonok keletkezését is e, valamilyen módon támogatni kell? It becomes a habit for us to dialogue. Igen, valóban már szokásos, hogy itt beszélgetünk egymással. Nem gondolom azt egyébként, hogy a gazdaság 100%-át az állami beruházások vigyék. Azok is szükségesek. Az első dolog, amit mondtam, az az volt, hogy a bankokat el kell kell választani. Miért? Azért, mert azt akarjuk, hogy a magánmegtakarítások azok leginkább a reálgazdaság felé menjenek, és ehhez szükség van magánberuházásra. De én 22 évig szolgáltam a magánszektorban, és azt láttam, hogy a magánbefektetőknek az időhorizontja egyre és egyre rövidebb. Tehát inkább már nem is negyed évben, hanem hónapokban, hetekben vagy mikromásodpercekben gondolkodnak, ez pedig már nem beruházás. Tehát én azt szeretném, hogyha a magán magánpénzeket befektetnék, és a magánhaszon az legitim, akkor, hogyha annak a hasznából részesül a társadalom is. Köszönöm. Köszönöm, Wolf úr következik másfél perc. Köszönöm, elnök úr, van egy angol költő, Joseph Edison, aki azt mondta, hogy a halál félelem maga halálos lehet, és olyan módszerek, olyan életmentési módszerekre sarkalja az embereket, amelyek aztán megsemmisítik őket. Ugye itt most Görögország halálától való félelem, az alacsony növekedéstől való félelem sarkal bennünket tettekre, és lehet, hogy elvezet oda, hogy egyre többen ráérde, ráébrednek arra, hogy Európa egy rossz ötlet, aminek ráadásul lejárt az ideje tehát ez a félelem attól, hogy valami olyasmi jöjjön létre, ami egyébként el fogja pusztítani majd Európát, és szerintem erről szól a hosszú távú befektetési alap. És úgy tűnik, hogy ebben a teremben sokan hisznek abban, hogy a központi bankárok fogják majd a gazdaságot irányítani, ezért is vezette be a kvantitatív easinget az LKB, ami aztán majd elszegényíti az embereket, és az vezet, hogy minden többe kerül, mint most. Amikor mi megnézzük a mobiltelefonunkat, akkor nem arra gondolunk, hogy a kormányoknak kéne mobiltelefont tervezni, vagy komputert tervezni, de mégis ebben a teremben sokan úgy gondolják, hogy a parlamenti képviselők tudnak előállítani nyugdíjalapokat például. És erről szól ez a termék, és hadd mondjam el önöknek, hogy nagyon sok olyan tehetséges beruházó van és befektető, aki megbukott a nagy ötletével, mint ahogy önök is megfognak. Köszönöm. Oui, cher collègues. Tisztelt kollégák, az Európai Hosszú Távú Beruházási Alap jó irányba halad a priori, hiszen strukturális projektekbe vonja be a KKV-kat, ugyanakkor nem látjuk ennek a konkrét, konkrétumait, hiszen a, inkább egyre több szabályunk, szabályt érvényesítünk az ELTIF. a belső piac integrált belső piac egyik első lépése, amely tőkét kíván mobilizálni hosszú távú beruházások érdekében az európai gazdaságba. Mindemellett azonban milyen alapon konvergálunk európai szinten. Nagyon jól tudják, hogy a jelenlegi pénzügyi és szociális szabályaink bizony eltérőek a különböző tagállamokba, és hogyha európai hatáskörbe helyezzük ezt a témát, illetve felügyelet alá, ezzel az európai tagállamok szuverenitását kérdejelezzük meg, hiszen ők nem tudnak ebbe konkrétumokkal beleszólni. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Niedermayer úr következik. Much, uh, Köszönöm, tisztelt uh, biztos uh, asszony, hölgyeim és uraim. Először is uh, hadd mondjam el, hogy véleményem szerint az egyik feladatunk az az, hogy az európai pénzügyi ágazat jobb, kevésbé töredezettebb Eh, és robusztusabb legyen, európai. Nem azért, mert hiszek Európában, hanem azért, mert gondoskodnunk kell arról, hogy a pénzek eljutnak eh, oda, ahova szükség van rájuk a jövő szempontjából. Ezért úgy gondolom, hogy az ELTIF egy jó kezdeményezés, és eh, más elemekkel, mint a Juncker terv, ez fokozatosan megváltoztathatja a helyzetet, és javíthatja a hosszú távú gazdasági növekedésünket. De leszögezném azt, hogy a pénzügyi szabályozás messze nem az egyetlen ágaza, egy egyetlen akadály, amely a befektetések útjában áll. Van egy nagyon jelentős bizonytalanság bizonyos országokban a reformokkal kapcsolatban, amely reformok szükségesek, hogy a fenntartható növekedés pályájára lépjenek az országok a gazdasági fejlődés szempontjából ez komoly bizonytalanságot jelent, ami alássa a befektetéseket. Továbbá a szabályozással kapcsolatos instabilitás nem kellég és sta- kellően stabilak a pénzügyi rendszerek, ez is egy akadály, amely ö, a, ellentmond a hosszú távú befektetéseknek, és az egységes piac ö, nem befejezett, holott ennek a működése a nagy multinacionális projektek szempontjából fontos. Tehát talán átmentünk az első vizsgán, de anélkül, hogy a többi akadályokat is legyőzzük, még nagyon messze vagyunk a céltól. Remélhetőleg a többi kérdéseket is annyira hatékonyan oldjuk majd meg, mint ahogyan Lamaszúr úr kezelte ezt a projektet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pervans Perez következik. Merci, monsieur le... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Biztos asszony, egy nagyon fontos témáról beszélünk, amelyekről már korábban is beszélni kellett volna, hiszen 2007-ben kirobbant a válság, és ez a spekuláció válsága, illetve a hosszú távú, hosszú távú gazdaságba való beruházások kikerülése. Stabilizálni kell a pénzügyi piacot, meg kellett menteni a bankokat, azonban nagyon fontos, hogy a hosszú távra gondolkozzunk, a hosszú távú gazdasági előnyekre. csak így nézhetünk szembe a kihívásokkal, az éghajlatváltozással, a demográfiai kérdésekkel, és így tovább. Van egy jó hírem, tehát holnap az Európai Hosszú Távú Beruházási Alapok, az ELTIF egy új címke lesz, és ez nagyon jól mutatja, hogy közösen felléphetünk a jó cél érdekében. Ezek az alapok lehetővé teszik a beruházók számára, hogy a spekuláción kívül, az adó paradicsomokon kívül, az OECD egyezményeit tiszteletben tartva munkahelyeket teremtsenek itt Európában. Ezek stratégiai beruházások, és a magánbefektetők is hozzájárulhatnak ezekhez az alapokhoz. Ezen kívül le kell vonni a tanulságot a trilógusból, hiszen a Juncker terv megszavazásakor indult ez útjára, ez is egy jelzés, a hosszú távú beruházásokra kell összpontosítanunk, és szerintem ez nagyon fontos szerepet tölt majd be a jövőben. A bizottság is pontosan ezt a célt szolgálja, a, val- a valós, a reál gazdaságba kell beruháznunk. Trón minut varok. Fostorgy képviselő egy percben. Elnök úr, tisztelt kollégák, a hosszú távú tőke befektetések hiányoznak. Juncker is egy befektetési űrről beszélt, és most ez az alap, az eltív hivatott arra, hogy betömje ezt a lyukat. Nézzünk a múltba. Amíg jól ment az eurónak, addig voltak is befektetések, ma már tudjuk, hogy ez olyan volt, mint egy kisebb bozott tűz. Európában hozzájárultunk az euró megmentéséhez, ez pedig nagy politikai bizonytalanságot teremtett a befektetők szempontjából is. A vállalkozók ki vannak szolgáltatva a politikai döntéshozóknak, őket már nem érdekli ez, nem akarnak hosszú távon befektetni ilyen környezetben, ilyen politikai kontextusban. Az eltűf, eltűf nem fogja betömni ezt a befektetési lyukat, az befektetések hiánya azért állt elő, mert az euró nem működik, és a megmentési csomagok csak rontanak a helyzeten. Nem új alapra van szükség, hanem oda kell figyelnünk a realitásra, ami az, hogy az euró megfojtja Európát. Ha ezt nem veszük tudomásul, akkor nem tudunk előre sem tekinteni, és nem tudjuk a jövőt kialakítani. Na, Norika Nikolaj, pentru un minut și 30 de secunde. Nikolai asszony, más fél perc, köszönöm, elnök úr. Hogyha tíz évvel ezelőtt született volna ez a jelentés, akkor lehetett volna beszélni arról, hogy a hosszú távú befektetések eh, mennyire kifizetődőek, életképesek a társadalom különböző területein. Eh, itt most egy feltétellel van ennek a vitának hitele, akkor, hogyha a bizottság lehetőleg hamarabb megerősíti mindezt, és eh, elvégzi azokat a további feladatait, amelyek ráhárulnak, amennyiben az ESMA eh, nagyon gondosan jár el, eh, amikor ez a projekt bevezetésre kerül. Az Európai Beruházási Bank használja fel a rendelkezésre álló erőforrásokat, egyéb erőforrásokra is szükség van ahhoz, hogy ezek az alapok hatékonyak és életképesek legyenek, különös tekintettel a kisebb közösségekre, ahol komoly növekedési és munkahelyteremtési potenciál van. A rendelet lehetőséget biztosít egy befektető számára, hogy korábban megkapja, eh, korábban eh, megkapja a kifizetéseit a hosszú távú befektetés fejében. Eh, tudjuk, hogy ez egy ösztönzőnek van szánva, ugyanakkor el kell kerülni azt, hogy ez rendszer szintűvé váljon abban az értelemben, hogy a beruházó gyakorlatilag majd a gyors haszonszerzésre fog törekedni, mert azzal valójában az alapok hatékonysága eh, kerülne alásra. Matthias asszony eh, másfél perc. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ma egy kulcsfontosságú kérdésről beszélünk a hosszú távú befektetési alapokról. Ez kulcsfontosságú, de még mindig eh, nem nyúltunk hozzá azért, mert továbbra is kitartunk olyan dogmák mellett, amelyek eljuttattak bennünket ebbe a helyzetbe. Például az egyik dogma az, hogy a tőkepiaci unió nagyobb szerepet kell betöltsön a finanszírozás reálgazdaságba való irányítása szempontjából. Ezt a fajta kaszinó kapitalizmust hosszabbítjuk csak meg, holott a válság éveiben ezek rontották a helyzetünket. Ezzel éppen ellenkezőleg befektetésekre van szükségünk. Ez az egyik dogma. A másik pedig az, hogy új befektetési eszközökre van szükségünk, mert hogyha nem lennének ilyenek, akkor nem tudnánk finanszírozni a KKV-kat és más szervezeteket sem. A tőkepiac nélkül nincs semmiféle finanszírozási alternatíva, de felteszem a kérdést, mi a különbség a bankok és a gazdaság között? Milyen hatása van a közberuházásoknak? Mert ha csak meg sokszorozzuk azon eszközöket, amelyek romba döntötték a gazdaságot, és nem nyúlunk hozzá a lényeghez, akkor hogyan akarunk ebből kilábolni, kilábalni ebből a helyzetből? Ha nem mondjuk meg a lényegi problémát, a kereslet kérdését, akkor semmit nem fogunk tudni megoldani. Ez a lényeg, arra van szükségünk, hogy az agregált keresletet oldjuk meg, mert ez a lényegi probléma. Domnul Zani Marco pentru Marco Zani, egy perc. Doveva essere un'occasione per dare un segnale forte e deciso. Köszönöm, elnök úr most van egy lehetőségünk, hogy egy üzenetet küldünk a reálgazdaság felé, mégis egy új probléma van kialakulóban, mert a hosszú távú befektetések a nagy infrastruktúra felé irányulnak majd, és a nagy, a nagy cégek hasznára válnak. A KKV-k megint feledésbe merülnek, csak úgy, mint a lakossági befektetők. A KKV-k alkotják Európa identitását, ezt az identitást vetkőzzük most le. A hitelrendszer nem fogja tudni eljátszani a társadalmi küldetését, továbbra is spekuláció lesz a, a főszabály. di Európa sorsát brüsszeli bürokraták döntik el, és úgy döntöttek, hogy egy globalizált amerikai modell felé indulnak el. A kockázata ennek az, hogy a reálgazdaság és a KKV-k eh, az útszélén maradnak. Köszönöm. A Kircsos Györgyös. Köszönöm, most pedig megadom Kirstos Georgosnak a szót. Olaf Nuestage. Please. Stuger úr ugyanis nincs itt. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι η πρωτοβουλία που συζητάμε Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy az a kezdeményezés, amiről itt beszélünk, az összességében pozitív kiegészítheti a növekedést, ami fontos az Európai Unió számára. Úgy tűnik, hogy lassanként javulnak a dolgok, bizonyos problémákat sikerül megoldanunk, a hosszú távú befektetési, befektetések finanszírozását is meg kell oldanunk, a kilátások javulnak, az imázs javul, sikerül stabilizálni a bankrendszert, feljavítani azt, emellett csökkent a hitelezés költsége a cégek számára és az államok számára is. Nyilván ennek okai periférikusak, tehát ezekhez nem sok közünk volt, de mégis Portugália és Írország esetében jelentősen csökkent a hitelezési költség. Ez felszabadít hiteleket, illetve forrásokat beruházási célokra olyan kezdeményezések vannak, amelyek rendkívül pozitívak, ide sorolom a Juncker, illetve a Lamassur kezdeményezést is. Javulnak tehát a kilátások, vannak olyanok, akik olyan katasztrofát jósoltak meg, ami nem történt meg. Az euroszkeptikusok, az Európa ellenesek, a szélső jobb nem tudja elképzelni azt, hogy idővel javulnak a dolgok, és amennyiben mégis ez történik, az nem tetszik nekik. Az, a kilátások, a jövőkép változik, ezt mondják a nemzetközi szervezetek, és egyes tagol, tagállamok pedig bebizonyították, hogy vannak sikertörténetek, itt most Lengyelországra és Írországra is gondolok, nyilván vannak olyan országok is, ahol még maradtak gazdasági problémák. Köszönöm. Köszöntöm elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt biztos asszony. Először is szeretem volna gratulálni Lamassur kollégánknak ezért a jelentésért úgy gondolom, hogy feltárja egy új út esélyeit, lehetőségeit. Nagyon nagy szükségünk van ezekre a befektetésekre Európában. Ez az új szakasz, amely során Európa a növekedésre és a befektetésre helyezi a hangsúlyt. Nem szabad, hogy elfelejtettese velünk azt, hogy milyen megszorításokra került sor az elmúlt évek során. Kollégám Beres is rámutatott arra, hogy ennek következtében Európa nem tudott növekedési pályára lépni, és nem tudott új munkahelyeket teremteni. Minden esetre örömmel fogadjuk ezen hosszú távú befektetési alapokat, örömmel fogadjuk ezt a projektet, amely mellé szükség van egy a stratégiai beruházási alapra és a Juncker tervre, hogy Európában elérjük azt, hogy a befektetések, a megtakarítások, a likviditás, amelyeket a központi bank a piacra áramoltat, ezek valóban a várakozásokhoz jussanak. És ösztönöznünk kell a biztonságot, hogy a tőkepiaci uniót előmozdítsa. Ezen elemekkel képesek kell, hogy legyünk arra, hogy ismét növekedést idézünk elő Európában, befektetéseket ösztönözzünk, fellendítsük a keresletet, és a ciklus utolsó utolsó szakaszában a neoliberális és konzervatív többség túl nagy volt az előző ciklusban, és ennek következtében nem tudtunk munkahelyeket teremteni. Mulțumim. Rog pe domnul Giambaschi să ia cuvântul pentru un minut. Giambaschi, colega, egy percben. Colegi, предложения доклад повдига много... Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Ez a jelentés jó pár kérdés vett föl. A hosszú távú befektetés nagyon fontos eszköz, célja az, hogy befogadó hosszú távú növekedést teremtsen. Ez megfelel az Európa 2020-as célkitűzésnek. A hosszú távú beruházást a tökén nem jegyzett cégek, illetve a KKV-k felé kell irányítani, hosszú távra tekintve. A hosszú távú alapok célja hogy a valós gazdaságba vegyenek részt, illetve Európai Uniós politikákat vigyenek végbe. Ezek az alapok nem likvid eszközökről is szólnak, amelyek, amelyeket nehéz eladni. és ezek az egész, az a hosszú távú befektetési alap egész életciklusában működni fognak. Allora, domnul Jakovcsics Jak úr következik. Mislim da je ključna riječ za naš izlazak iz krize. Azt gondolom, hogy a kulcs szó az a szinergia. Ez fogja lehetővé tenni, hogy magunkhoz térjünk a válságból. Az összes mechanizmus szinergiájával tudjuk ugyanis eh, ezt eh, elérni. Vannak olyan eh, tagállamok, amelyekben már véget ért a válság, és vannak olyanok, ahol nem. Szükség van a kohéziós politika, a Juncker terv, a hosszú távú befektetések között kialakítani az összefüggéseket és kapcsolatokat. Ezek olyan elemek, amelyek együtt kiadhatnak egy szinergiát, a pénzeket pedig megfelelően kell irányítani, csatornázni. Ezért is üdvözlöm ezt a jelentést, mert úgy gondolom, hogy ezek révén elérhető az, vagy ennek a jelentésnek a révén elérhető az, hogy a KKV-k is részesülhetjenek, a, részesülhessenek a hosszú távú befektetési alapok sikeréből. Köszönöm, most pedig vége úr következik egy perc. Az Európai Unióban nagyon súlyos a problémánk, és ez befolyásolja a gazdasági szereplők perspektíváit is, hogy ugyanis nem látnak esélyt a növekedésre. Intelligens növekedésről, innovációról beszélünk, akármilyen retorikát is használjunk, nincsenek jó gazdasági kilátások. Ugyanis a neoliberális politikák, amelyek miatt az államok nem avatkoznak a gazdaságba, válságba döntöttek bennünket. Hogyha nincsenek befektetések, akkor nem tudjuk a piaci problémákat sem megoldani. Elég, ha megnézzük a hosszú távú finanszírozási problémákat, vagy a központi bank által előzett helyzetet. A recessziót csak akkor tudjuk megtörni, hogyha új politikát vezetünk be, amelyek során a tagállamok visszakapják a kulcsfontosságú szerepüket, hogy saját maguk irányítsák a fejlődésüket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Viegas képviselő. Mono kollega következik egy percben. Tisztelt kollégák! A válság még ma is mutatja a nyomát a gazdaságon, és bár Kelsző úr még ezt a népet részéről helyesnek találja. találja. A bankre, bankrendszer túlságosan törékeny, és különösen nem szolgálja a KKV-k érdekeit. Vannak úgynevezett mérkező eszközök, és ezek sújtják a hagyományos gazdaságot, és a spekulációra helyezik a hangsúlyt, illetve ezt helyezik előnybe. A jelenlegi hosszú távú befektetési alapok a KKV-kat is figyelembe veszik, ugyanakkor szervezettebb, szabályozottabb szabályokra van szükség. hiszen csak 30%-ban folyósítjuk ezeket a gazdaságba, ezeket az összegeket, nagyon fontos, hogy hosszú távon működjön ez a hosszú távú befektetési alap. Ez lehetővé teszi, ez a jelenlegi szabályozás, hogy a KKV-kba beruházzanak a, a vállalkozók, méghozzá küszöbérték nélkül. Köszönöm. Hayes kollega következik másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Először is eh, szeretném Feszteger biztost köszönteni az Európai Parlamentben, és szeretnék gratulálni Jelen Demesz úrnak a javaslata kapcsolatban végzett munkájáért. Úgy gondolom, hogy a Junckeri beruházási tervel és a stratégiai beruházási alappal együtt láthatjuk azt, hogy Európa kezd kiemelkedni ebből a szörnyű válságból, amelyben valóban az EU-ból kivonták a befektetések 20%-át a Lehman Brothers 2008-as összeomlása óta, és amire most szükségünk van, és számomra ez a kulcskérdés, hogy jogbiztonságot nyújtsunk. Vannak alapok a nyugdíjalapokban, a biztosítási ágazatban is, és ezek hajlandóak beruházni hosszú távú projektekbe, de két valamire van szükségük, egyfelől jobb biztonságra, hogy visszakapják a pénzüket, másfelől pedig bizonyosságra tesznek igényt a beruházások szempontjából. És amire most Európának szüksége van, az, az hogy abszolút jogbiztonságot teremtsünk. A biztos is elmondta, hogy 2020-ig fel kell lendítsük a beruházásokat egy-két, egy vagy két trillió euróval, és erre az eszközre szükségünk van ahhoz, hogy a piacon jogbiztonságot teremtsünk, hogy a befektetők láthat, lát, lássák, hogy megéri a hosszú távú befektetés. Szeretném leszögezni, hogy ahogy a költségvetések helyzete javul, láthatunk további projekteket. Fontos, hogy gyorsan előre lépjünk a tőkepiacok felé, mert így tudjuk leginkább biztosítani azt a stabilitást, amire szükségünk van. Köszönöm szépen. Hayes kollega Rübi kollégától elfogad egy kérdést. Elfogad egy kérdést Rübi kollégától? Hayes úr. Parancsoljon Rübi kollega. Köszönöm szépen. Hayes kollégát szeretném megkérdezni. A bankoknál nagyon sok az olyan projekt, amelyet nem lehet megvalósítani, mert saját tőke és kockázati tőke hiányában nem kivitelezhetőek. Lát itt lehetőséget abban, hogy olyan projektek, amelyek jövedelmezőnek tűnnek, de a saját tőke és a kockázati tőke hiánya miatt nem finanszírozhatók, ők itt most a Juncker tervből részesülhetnek e finanszírozásban. Well, I absolutely agree. Teljes mértékben egyetértek, hogy ők is kedvezményezettje lehetnek a Juncker tervnek. És amit, lát, amit megtanulhattunk az USA-tól a kockázati tőket témájában, az az, hogy ők sokkal inkább stratégiai alapon használják ezt. Miért van az, hogy az amerikai kockázati tőkealapok felvásárolják az európai vállalatokat, átalakítják őket, és mi vesztesek vagyunk itt Európában. Tehát a kockázati tőke általi finanszírozás kulcsfontosságú módja annak, hogy fellendítsük az európai gazdaságot, úgyhogy egyetértek önnel. Köszönöm, Hayes kollega. Egy percben Gill kollega következik. Uh, um, Köszönöm, elnök úr. Az LTIF megteremti majd a lehetőséget a hosszú távú, különösen infrastruktúra projektek eh, létrehozásához, ami a Horizont 2020 szempontjából fontos. Éppen azért pozitív eh, dologról van szó. Olyan eh, projekteket kell támogatni, amelyek a reálgazdaságra jellemzőek és munkáját teremtenek. Éppen ezért sajnálatos, hogy a tanács nem fogadta el azt, hogy 60%-a a pénzeknek európai projektekbe menjen, és hogy még komolyabb védelmet kapjanak a lakossági befektetők ők, akik az LTIF-be hajlandók befektetni. Az LTIF egyébként a bizottság zöldkönyvében is szerepel, és a az európai gazdaság finanszírozását kell ösztönözni. A tőkepiac uniója fontos, ugyanakkor a teljes standardizációhoz szükséges az átláthatóság, illetve az, hogy a beruházók teljes körű tájékoztatást kapjanak például a kockázatokról is. Gratulálok Lamassur elnöknek és az olasz elnökségnek, az, elnökség, az elnök pedig elveszi a szót. Köszönöm López szépen, López Bermejo asszony következik. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Az Európai Unió továbbra is kitart amellett, hogy liberalizálja a tőkepiacokat, amikor még mindig érezzük a pénzügyi válság következményeit az Európai Unióban egy új beruházási alapot akarnak, egy olyan eszközt, amely által lehetővé válik, hogy névtelen befektetői csoportok részesüljenek a befektetési piacok nagy nyereségeiből. És sokkal összetettebbé válik a nemzeti és nemzetközi szabályozók hálózata. Nagyon nagy mérlegelési jogkörük van az alapok kezelése során az államok vagy a bankok finanszírozhatnák sokkal nagyobb ellenőrzés mellett az ilyen projekteket. A pénzügyi liberalizáció megint a privatizációval jár kéz a kézben. Mi azonban nem utakat, vagy kórházakat, vagy egyetemeket akarunk, amelyek nem a közérdeket szolgálják, mert a mi Európánk nem a pénzügyek Európája, hanem a munkavállalók Európája. Köszönöm szépen, López Bermejo asszony, most pedig másfél perc, mert Rübi kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A Költségvetési Bizottság tagjaként természetesen fontos számomra a kötelezettségvállalások szempontjából késznek mutatkozni a tárgyalásra, de nem az előirányzatok szempontjából. Az összegeket rendelkezésre kell bocsátanunk, de a középidei értékelésnél már egyértelműen látnunk kell, hogy honnan jönnek a friss pénzek, hogy valóra válthassuk a különböző projekteket. Az így javaslatom az lenne, hogy a tagállamok például a határon átnyúló licenszek értékesítésével, például a mobil frekvenciák esetében egy napon írhatnánk ki a pályázatokat, és az így befutó összeg a tagállamok kezébe kerül, hogy befizessék az Európai befektetési, Beruházási Bankba, befektetési alapba saját tőkeként, hogy feltőkésítsük ezt az alapot, tehát a tagállamoké marad. Saját projekteket, európai többletértékű projekteket lehet így támogatni, és természetesen az unió kifizetéseit is eszközölni lehet így, és akkor így visszaáramolhat a befektetés a különböző infrastruktúrális projektekbe, és így az Európai Unió saját forrásait is a jövőben felhasználhatjuk arra, hogy, hogy a kifizetéseket jobban tudjuk lebonyolítani. Köszönöm szépen, Rübi kollega, másfél percben Liberácki úr szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Lamaszúr úr, az ön jelentése előtt valóban fejet kell hajtanunk, és támogatásunkra érdemes az. Beszéltünk az akadályokról, hiszen az egységes piac még nem teljes, illetve a fiskális rendszerek is eltérőek a tagállamokban. Ne a különbségekre összpontosítsunk, ez a javaslatom, hanem inkább arra, hogy mi az, amit közösen tehetünk változtatnunk kell ezeken a rendszereken, és a közösségi módszert nagyobb mértékben kell érvényesíteni. Meg kell változtatnunk a beruházások feltételeit, nem pedig panaszkodni azért, hogy miért nem történik beruházás. A mi frakciónk egyértelműen vélekedik erről a témáról, támogatjuk a reálgazdaságot, illetve a beruházást ezen belül. Ahogyan Rübig úr is elmondta, az infrastruktúrális beruházások, és ide tartozik a közlekedés is. Egyértelmű, hogy 400-500 milliárd eurós a szükséglet, 36 milliárd eurós a költségvetés. Ezt a különbséget valahogy át kell hidalni projektkötvényekkel esetleg. Ez egy jó megoldás lehetne. Köszönöm szépen, Libracki úr, most pedig Virkunen kollega kap szót. arvoisa puheenjohtaja. Haluan kiittää Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönettel tartozom Lamassur úrnak. Kiváló anyagot készített az ELTIF kapcsán. Ezek nagyon fontos szerepet tölthetnek be a beruházásokba, az infrastruktúrális beruházásokba, a növekedésbe, illetve a KKV-k finanszírozásába. Ugyanakkor úgy érzem, hogy ez a beruházási alap ki kell, hogy egészítse a bankfinanszírozást, amely a hagyományos finanszírozási módszer. Az Európai Parlamentben fontos, hogy megfelelő banki szabályozást alakítsunk ki, és további kötelezettségeket róttunk a bankokra, meg kell győződnünk azonban, hogy megfelelően működik ez a rendszer. A KKV-k finanszírozási lehetősége szűkös, a hitelkérelmek 70%-a érvényesül, illetve történik meg. Ez azt jelenti, hogy megfelelően működik nagyjából a bankágazat, mégis Európában egyre inkább azt mondhatjuk, hogy érdekes beruházási destináció leszünk. Hiszen

kolega zastupnie govorili ste o problemu nezaposlenosti mladih. szépen tisztelt kolléga a fiatalkori munkanélküliségről beszélt illetve európa újraiparostásának szükségességéről. egyetért e velem abban hogy a turizmus egyik olyan terület amely hosszú távú befektetésre szorul

domnule președinte pentru a rămâne competitivă într o lume tot mai globalizată. annak annak érdekében, hogy versenyképesek maradjunk egy globalizált világban, olyan intézkedésekre van szükség, amelyek révén az Európai Unió hosszú távon tudja finanszírozni a reálgazdaságot, és kihasználhatja a piaci cash flow-kat. Vannak likvid eszközök Európában is, de nincsenek ezek hatékonyan felhasználva, mert a befektetők bizalma még nem állt teljesen helyre. Olyan projektekre van szükség, amelyek tényleg működőképesek, akár kockázatokat is kell vállalni annak érdekében, hogy hosszú távú befektetésekre sarkaljuk a befektetőket itt a közlekedésre, a telekommunikációra, infrastruktúrára gondolom, utalok egyéb olyan területekre, amelyek fontosak, környezetvédelem például, és azt látjuk, hogyha növekszenek a befektetések, akkor egyre gazdagabb lesz Európa, és könnyebb lesz az élet. Én támogatom azt, hogy határon átnyúló hosszú távú befektetések valósuljanak meg. Egy határok nélküli Európában ez, ez fontos. Olyan projektekre van szükség, amelyek mindenhol, tehát határokon átnyúló jelleggel is a polgárok hasznára vannak. Köszönöm szépen. Kylie asszony következik másfél percben. Engedjék meg, hogy én is örömmel fogadjam ezt a kezdeményezést, a hosszú távú befektetési alapokat, és szeretném kifejezni, hogy az alternatív befektetéseknek ez az új eszköze valóban megfelelő az európai szükségletek szempontjából szemben a Juncker tervvel, amely inkább kontraciklikus. Tehát számítunk arra, hogy a multiplikátor hatása begyűrűzik majd a reálgazdaságba is, és számítunk arra is, hogy kiegyensúlyozottabb lesz a kínálat szempontjából is, talán így hatékonyabb lesz ami az eszközöket illeti, amelyeket finanszírozna, a saját tőke a legfontosabb a KKV-k számára, és azt hiszem, hogy figyelembe kell vennünk minél gyorsabban ezen finanszírozási, finanszírozási opciók biztosítását, a portfólió allokációt, nem csak azáltal, hogy a KKV-kat tartjuk szem előtt, hanem figyelme veszük a földrajzi aspektust is a jogi struktúrákat és az európai dél érdekeit. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kylie asszony. Bayi asszony következik. Oui, merci, monsieur le président. Merci. Köszönöm, eh, elnök úr, köszönöm Lavaszúr úrnak a jelentését. A hosszú távú beruházások eh, eh, olyan finanszírozási keretet jelentenek, ahol, amely lehetővé teszi a növekedést, a beruházást. Ez egy jó dolog, fel kell figyelnünk arra is, hogy a defláció ellen is harcolni kell ezekkel a beruházásokkal, stratégiai beruházásokra van szükség. Ugyanakkor vannak bizonyos problémák is, a spekulatív beruházásokat el kell kerülni, és távol kell tartani magunkat a nem megfelelően ellenőrző tőkék, tőkétől, tőkepiacoktól számomra az is fontos, hogy ez a hosszú távú beruházás produktív eh, legyen. Eh, nem szabad eh, spekulatív célokat megengedni. A, csak olyan országokba engedjük meg a beruházásokat, amelyek megfelelnek a ö, adóelkerülés elleni eh, harc eh, követelményeinek és a nem adóparadicsomok. Köszönöm szépen, Gualtieri kollégát eh, nem látom, úgyhogy még a következő bejelentést szeretném tenni a KCDI előtt. A jogi bizottság a tegnapi ülésen kérelmezte Szergej Stanisev kollega mentelmi jogának felfüggesztését. A